Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek, mondja az elnök asszony. A jelentéstevőt vártuk az első napi rendi ponttal kapcsolatban, de mivel nem érkezett meg, nem tudom, Fajon asszony, kérdezem, hogy kezdhetjük el következővel. Az először is az elnök közleményeit, Tegnap Scholz elnök úrtól kaptunk egy levelet, amely az elnökök értekezletének döntéséről tájékoztatott. December 12-én volt ez az ülés, hogy Edward Snowden ügyével kapcsolatos Libe Bizottsággal kapcsolatban információkat bocsátott rendelkezésünkre. Elvileg nincsen semmi akadálya, hogy a Libe Edward Snowden hozzájárulásáról döntést hozzon a folyamatban lévő munkákkal kapcsolatban, és hogyha a szakbizottságunk úgy dönt, hogy Edward Snowden bevonja a munkálatokba, akkor egy eh, interaktív eh, ülést fogunk rendezni, hogyha nem lehetséges, akkor pedig egy előre felvett videóüzenetet fogunk meghallgatni Edward Snowden részéről. Nem tudom, hogy egyet értenek-e a koordinátorok azzal, hogy Edward Snowden hozzászóljon a szakbizottságunk munkájával kapcsolatban. A koordinátorokat felkérjük ma, hogy álláspontjukról tájékoztassanak minket az írásos eljárás formájában. Ez volna akkor a közleményünk. Most pedig akkor megváltoztattuk a sorrendet, a napirendi pontok sorrendjét. Először is Fajon jelentésével fogunk kezdeni. A külső határok átlépésekor kötelezettség alá eső, illetve az kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országai ennek a címe. A bizottság tájékoztatóját fogjuk először meghallgatni, majd pedig Fajon asszony. Először is akkor a bizottságot szeretném felkérni, hogy szóljon hozzá. Parancsoljanak, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek. Azt hiszem, hogy nagyon röviden tudok szólni, ugyanis ez az Európai Bizottsági Javaslat, amely a moldovai köztársaság állampolgárait a vízummentes országok listájára fogja áttenni, és a vízum liberalizációval kapcsolatos párbeszédet már folytatjuk, amely 2010-ben kezdődött meg. Ez a vízumliberalizációs párbeszéd klasszikus párbeszéd volt abban a formában, hogy a vízumliberalizációs cselekvési tervet tartalmazza, amely talán tudják négy tömbből áll, ez azt jelenti, hogy a dokumentumbiztonsággal kapcsolatos és biometrikumokkal kapcsolatos első rész, aztán a visszafogadás, harmadik a közrendésbiztonság, illetve a negyedik blokk vagy tömb a külkapcsolatokra és az alapjogokra terjed ki. A bizottság mindig ezt a módszert követi, minden vízumliberalizációs párbeszéd, párbeszéd során ezért ugyanezt használtuk a Moldovai Köztársaság esetében is, és ez pedig a klasszikus beszámolói követelményekből áll, ami az előrehaladási jelentéseket illeti, ebből már ötöt terjesztettek be, és el is fogadtuk azokat, aztán pedig szakértői missziókat küldtünk a Moldovai Köztársaságba illetve mércéket állítottunk fel, főként a cselekvési terv második szakaszát illetően, ahol elmondtuk, hogy a Moldovai Köztársaságnak hol kell tartania ahhoz, hogy vízummentességet érjenek el. Talán arra emlékeztethetném önöket arra, hogy a javaslatunk kicsit eltér attól, amit jelen pillanatban a tanács és a parlament tárgyal, ami egyébként egy bizottsági javaslatra vonatkozik, hogy a vízummentes listára átvegyenek 16 országot. Az a javaslat, az 539 per 2001-es rendelettel kapcsolatos rendes felülvizsgálati eljárás keretében valósul meg, és remélhetőleg hamarosan azzal a javaslattal kapcsolatban trilógusokat kezdhetünk meg. Tehát a jelenlegi javaslat, amiről most beszélünk, inkább a Moldovai Köztársaságra vonatkozik, és ezzel kapcsolatban 2013. novemberében az ötödik előrehaladási jelentést elfogadta a bizottság, amelyben a bizottság megállapította, hogy az összes mércét, benchmarkot be teljesítette a Moldovai Köztársaság. Ezért tehát ezt a javaslatot terjesztettük be, ami azt jelenteni, hogy a Moldovai Köztársaságot a vízumentes országok listájára áttesszük. Természetesen van egy olyan követelmény is, hogy ez csak azokra vonatkozna, akik biometrikus útlevelekkel rendelkeznek. Nagyon gyorsan előálltunk ezzel a javaslattal, de ez annak köszönhető, hogy a Vilniuszi csúcs találkozó november végén milyen eredményekre jutott, ugyanis a bizottság egy nagyon erőteljes politikai jelzést kívánt küldeni a Vilniuszi csúcs találkozó körülményei között, amelyek egy kicsit nehézkesek voltak, ezt talán önök is tudják, egy világos politikai jelzést akartunk adni, hogy a bizottság teljesíti kötelezettségvállalásait, és amint a Moldovai Köztársaság megfelel a benchmarkoknak, természetesen készen állunk az érintett országot felvenni a vízummentes listára. Tehát a bizottság a saját kezdeményezési jogkörét gyakorolja, most pedig a tanács és a parlament feladata, hogy a saját hatáskörükben eljárjanak. Örülnénk, hogyha ezt a javaslatot sikerülne gyorsan elfogadni, megint csak azért, hogy Moldovának ebben a konkrét esetben kimutassuk, hogy az Európai Unió betartja a kötelezettségvállalásait, és nagyon reméljük, hogy ezt a dossziét a parlament a jelenlegi ciklusa alatt meg tudjuk tárgyalni, illetve elfogadni. Egy picit szeretném Önöket tájékoztatni a tanácsban kialakult munkahelyzetről. A javaslat első bemutatását tárgyaltuk meg a múlt héten, holnap pedig a bel- és igazságügyi tanács fog ülésezni, de azt gondolom, hogy eléggé jól alakulnak a dolgok, és úgy tűnik, hogy a tanács kapcsolatban nagyon gyorsan el tudjuk fogadni a közös megközelítést, és akkor hamar meg lehet kezdeni a jövő évben a trilógusokat. Az utolsó pont, amit szerettem volna felvetni, az az, hogy természetesen sok dolog elhangzott az vízummentességgel kapcsolatos visszaélésekről. Tudjuk, hogy a vízumliberalizáció során a nyugat-balkáni országokkal kapcsolatban milyen visszaélések történtek. Január elején lép érvénybe az úgynevezett vízum felfüggesztési mechanizmus, amelyel kapcsolatban kimondjuk, hogy visszaélés esetén a vízummentenséget fel lehet vonni, fel lehet függeszteni átmenetileg. Legalábbis először átmenetileg. Elmondtuk azt is, hogy a benchmark korlátozódik a biometrikus útlevelekre, és a bizottság véleménye szerint Remélhetőleg nagyon gyorsan sikerül megállapodásra jutnunk ezzel a dossziéval kapcsolatban, úgyhogy egyelőre ennyi lenne, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Most pedig akkor Fajon asszonynak fogom megadni a szót, aki a jelentéstevő. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a bizottságnak ezt az előadást, köszönöm a javaslat bemutatását, illetve hogy tájékoztatott minket arról, hogy mi a helyzet a tanácsban. Nagyon örülök, hogy a Moldovai Köztársaság vízumentességével kapcsolatban én lehetek a jelentéstevő, főként azután, hogy milyen jó tapasztalatokkal rendelkeztünk ebben a ciklusban, amikor a nyugat-balkáni országokkal kapcsolatos vízumentességi eljárásban is részt vettünk. Nagyon fontos, hogy pozitív, erős politikai jelzést küldjünk Moldovának, főként a Vilniuszi csúcs találkozó ismeretében, ugyanis ez az ország valóban európai szabadságot, európai jövőt akar. A Moldovai Köztársaság már három éve készült arra, hogy a vízummentességi rendszerbe átléphessen, és nagyon nagy örömmel hallottam a bizottság részéről, hogy a benchmarkokat teljesítette. A mozgásszabadság azt gondolom, hogy egy olyan európai alapérték, egy emberi alapjog, ahol főként, hogyha a politikai és gazdasági műveleteket tekintjük, az emberek közötti kapcsolatokat is elősegíti. Nagyon remélem, hogy a tárgyalásokat lehamar, minél hamarabb lezárhatjuk. Az Európai Parlament mandátumának lejárta előtt, tehát jövő tavasszal várhatóan. Nagyon remélem, hogy az árnyékjelentéstevőkkel is jól együtt tudok működni, illetve a parlament és a tanács között. Most a dosszié részleteiben nem szeretnék belemenni, ugyanis január 9-én a Libe Bizottságban fogom bemutatni ezt a jelentést, és hogyha minden rendben megy, akkor remélhetőleg februárban szavazunk erről a dossziéről. Nagyon remélem, hogy folytatjuk a vízummentességi rendszerek bevezetését a szomszédos országokkal, ugyanis rendkívül fontosnak tartom, hogy a mozgásszabadságot mi magunk is támogassuk. A nagy ambícióm az, a szándékom az, hogy ezt a dossziét a lehető leghamarabb a parlament tárjam, természetesen annak ismeretében, hogy a Moldovai Köztársaság megfelel az összes kritériumnak. Jövő év januárjában lép érvénybe a vízummentesség felfüggesztésének mechanizmusa. Azt remélem egyébként, hogy soha nem kényszerülünk arra, hogy ezt használjuk, főként, hogyha nyugat-balkáni országokról beszélünk, azt gondolom, hogy ez nagyon nagy visszalépést jelentene, hogyha ezt a mechanizmust alkalmaznunk kellene, még akkor is, hogyha csak ez időszakos felfüggesztést jelentene. Ugyanis, hogyha megnézzük a menedékkérők számát, a szám jelentősen csökken, ezért azt gondolom, hogy nem, nincs okunk aggodalomra, a kormányok nagyon szorosan együttműködnek az integrációs tekintetben is. Köszönöm szépen, Fajon asszony mondja az elnök asszony, szeretne még valaki hozzászólni. Kollégák részéről Bronsz úr. Yes, um, <clears throat> the question... A vissza éléses vízummentesség kiadása, azt gondolom nem feltétlenül várható, viszont hogyha egy olyan országokra terjesztjük ki, ahol a GDP egyfőre jutó aránya csak töredék része, mint az európai országokban, akkor igenis előfordulhat, hogy visszaélésre használják a vízumot. Készült a tanulmány arról, hogy a vízummentes rezsimmel hogyan próbáltak meg esetleg visszaélni, illetve tisztában vagyunk-e azzal, hogy milyen széles körül ez a probléma, illetve egyáltalán mérhető-e ez a probléma. Elnök, köszönöm, Weber asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözölni szeretném a bizottság kezdeményezését, a parlament kezdeményezését, azt gondolom, hogy a parlament számos alkalommal elmondta, hogy nyitottan el hozzá a vízummentesség kialakításához a Moldovai Köztársasággal, és teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy itt egy megerősített együttműködés szükséges a moldovai kormány és az Európai Bizottság között, hiszen nagyon fontos biztosítani azt, nem csak ahogy Bronz úr elmondta, hanem már mások is, tehát apokalipszis nem várható az Európai Unióban. Éppen ezért az új jogalkotás, ami a vízumentesség felfüggesztését illeti, ez hatályba fog lépni. Ezt pedig egy jobb együttműködést jelent, ahogy már korábban említettem, az Európai Bizottság és bármely harmadik ország kormánya között. Olyan országokkal, ahol a vízummentesség létezik. Ezen kívül el szeretném mondani azt, hogy azok akik a származási országukat el akarták hagyni, már megtették ezt, és ha most megnézzük ezeknek az országoknak a jelenlegi lakosságát, akkor a biometrikus útlevél, mint követelmény, azt jelenti számokra, hogy teljes mértékben újból kell kezdeniük a vízumkérelmi eljárást, ez pedig eh, nem feltétlenül könnyű. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy a vízummentesség a Moldovai Köztársaság polgárainak előnyére szolgálna, illetve az EU-s polgárok számára is előnyel járna. Elnök, köszönöm. Fajon asszony szeretne hozzászólni? Akkor ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot, és visszatérünk az első részre. Gomez asszony a jelentéstevő az Európai Közösség és az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerség és együttműködési keret megállapodása visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében. Itt két visszafogadási megállapodásról van szó, van egy általánosabb jelleg, az EU és Indonézia között, a másik pedig az EU és számos közép-amerikai ország között létezik. Először a bizottságnak adom meg a szót, illetve a tanácsnak, majd Gomez asszony, a jelentéstevő kap, kap újból szót. Először tehát a bizottsági a szó. Parancsoljanak! We have here the commission. Itt van a bizottság képviselője? Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, akkor először az elnökségnek adnám meg a szót, azért, hogy számoljanak be a tanácsban, kapcsolatban folyt vitákról az anyaga kapcsolatban. Ő ön ezt el tudja fogadni? Akkor a tanácsnak adok szót. Ha szeretnének szót kérni, akkor parancsoljanak. Köszönöm, elnök asszony, én is köszöntök mindenkit. Először is köszönetet szeretnék mondani a parlamentnek, hogy a két megállapodás napirendre tűzte. Nagyra értékeljük ezt a kesztust. Azt gondolom, hogy a megállapodásokat nem kell részletesen bemutatnom. Engedjék meg, hogy inkább arra összpontosítsak, hogy elmondjam, hogy miért volt megosztott a tanács bizonyos kérdésekben, és miért utálta vissza ezt a parlamenthez. A megállapodások számos kérdést lefednek. Az egyik a visszafogadás kérdése, erről szeretnénk ma itt a Libel szakbizottságban vitát folytatni. A visszafogadás kérdése egy olyan téma, amely rendkívül fontos a tanács számára. A visszafogadási záradék mind a két megállapodásban szerepel. Itt nem csak együttműködési megállapodásról van szó a két országgal, hanem a visszafogadási kötelezettség megerősítéséről. És éppen ezért egy más jogi alapot kell uh, alkalmaznunk az említett rendelkezés elfogadásához. De hát ez a 79-es cikkely alapján egy másik jogalapot jelent, és egy másik elfogadási eljárást kell érvényesítenünk a tanácsban. Tehát létezik egy eljárás az említett jogi folyamat elfogadásához, a visszafogadás megerősítéséhez, és vannak más típusú rendelkezések még ezen kívül. Két különböző típusú eljárásról van szó, de mégiscsak egy megállapodásról, egy megállapodásról Indonéziával és egy megállapodásról más országokkal. Tehát a parlamenttől um, hozzájárulást szeretnénk kérni mind a két megállapodáshoz, és reméljük azt, hogy a parlament hozzá fog járulni, beleegyezik a megállapodásokba, mivel ezek a megállapodások az együttműködést erősíthetik az említett országokkal, illetve az EU számára is lehetővé teszik azt, hogy tovább lépjen a visszafogadás folyamatában. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ha vannak kérdéseik, akkor szívesen válaszolunk a tanács és a tanácsi jogi szolgálatok. Köszönöm szépen. Elnök, a bizottságnak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Csak egy kiegészítés, egy rövid magyarázat. Mi a 34-es cikkely tartalmát illeti, hiszen ezt különvettük a megállapodás többi részétől a tanácsi határozat keretében, amilyen tartalmat illeti, az Európai Uniónak általános politikája az, hogy a bevándorlási ügyeket integrálja a visszafogadási folyamatokba, illetve az EU külügyi felépéseibe. Ez egyrészt keretmegállapodásokban történik, illetve más hasonló típusú megállapodásokban, partnerség együttműködési megállapodásokban. Ez egy belségességügyi fejezet, tehát ide tartozhat a bevándorlási cikkely, és ennek van egy visszafogadási záradéka. Ebben az esetben itt a 34-es cikkely 3-as bekezdéséről van szó. A tartalom limitált, limitált nem összevethető egy teljes visszafogadási megállapodással. Ez a záradék megerősíti az általános nemzetközi jogot, miszerint az adott országoknak saját állampolgáraikat vissza kell fogadniuk, illetve operatívvá teszi ezeket a rendelkezéseket. Tehát a cél az, hogy a partnerek eltökeljék magukat a visszafogadás mellett, azonosítsák a saját polgáraikat, illetve ezt a folyamatot haladéktalanul, illetve további formalitások nélkül oldják meg. Tehát a tanácsi határozat nagyjából erre tér ki. Köszönöm, mondja az elnök Gomes asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az AFED-ben én foglalkozom parlament jelentésével, amely beegyezést ad egy átfogó partnerségi megállapodáshoz, illetve együttműködési megállapodáshoz, a bizottság és a tanács erre a pontra tértek ki. És ez a keret megállapodás tartalmazza az említett 34. cikkeit, amely alapot teremt a visszafogadási megállapodáshoz. Azt gondolom, hogy itt egy eh, nagyon fontos megállapodásról van szó, mivel általánosságban, és ami a visszafogási megállapodást illeti. Itt egy ilyen első típusú országgal kötött megállapodásról van szó, és nem akármilyen ázsiai országról van szó, hanem a legnagyobb, a negyedik legsűrűbben lakott országról, illetve a legnagyobb lakosság számmal rendelkező ázsiai országról, Európával nagyon szoros kapcsolatai vannak Indi, Indonéziának, korábbi holland gyarmat, Indonézia, és az én országommal is voltak Indonéziának már korábban is kapcsolatai. Tehát egy olyan országról van szó, amelynek 250 millió lakosa van. demokratikus országról van szó, egy olyan országról, amely megpróbálja teljesíteni a nemzetközi kötelezettségeit az emberi jogok területén is. Egy átmeneti országról is szó van, sok bevándorló utazik át különböző konfliktusos régiókból, Délkelet-Ázsiából, Indonézián keresztül utaznak, azért, hogy Ausztráliába menjenek, és természetesen egyéb földrajzi meghatározói is vannak az országnak, 17 ezer szigetből áll, nagyon sok szegény ember él itt, és éppen ezért könnyen kialakulhatnak különböző ö, hálózatok, annak érdekében, hogy az embereket a világ egyik részéről a másikra szállítsák. Egy olyan országról van szó, amely kozmopolita ország, úgymond, nem csak földrajzi elhelyezkedése miatt, hanem történelme miatt is. Gazdasági szempontból nagyon fontos a kínai közösség, akik több évszázada élnek itt nagyon sokuknak indonéz nemzetiség, állampolgársága van. Amikor Indonézia függetlenné vált, sokan váltak két állampolgárságúvá, kettős állampolgárokká. gyakorlatban ez nem elfogadott ugyan, de mégiscsak létező jelenség. Egy olyan országról van szó, amely nagyon fontos a bevándorlási hullámok szempontjából a világon, az UHCR eh, megpróbál segítséget nyújtani annak érdekében, hogy különbséget lehessen tenni az illegális eh, bevándorlók, illetve a menedékjogot kérők eh, és legális bevándorlók között. De én azt gondolom, hogy ez a visszafogadási megállapodás pozitív lépés az EU részéről, illetve az EU és Indonézia kapcsolatait tekintve, és a 34-es cikkely, a harmadik bekezdése, az említett rész amely um, indonéz um, állampolgárok visszafogadására vonatkozik, illetve a hontalanok visszafogadására, illetve a harmadik országokból érkezettek és uh, ide tartoznak. És kérek ezzel kapcsolatban még tisztázást a tanástól és a bizottságtól. Azt gondolom, hogy ez a megállapodás uh, előmozdítja majd az emberek mobilitását, és ezzel egyidejűleg az EU számára nagyon fontos eh, az ellenőrzése ezeknek a bevándorlási hullámoknak. Amikor a parlament beleegyezését adja, akkor a megvalósítást ellenőrzi majd és figyelemmel követi, de azt gondolom, hogy a parlament egyedül ezt nem tudja megtenni. A megállapodás az indonéz emberjogi párbeszédet és megerősíti, ez már elindult, erről született egy döntés, és azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol lehetőség lesz az együttműködés különböző aspektusainak megvitatására, illetve a bevándorlás kapcsolatos kérdések megvitatására. Hát csak ajánlani tudom azt, hogy a parlament adja beleegyezését a megállapodásba, de szeretném kérni a bizottságot és a tanácsot, hogy erősítsék meg azt, hogy a harmadik ország beli állampolgárokra is kiterjed a megállapodás, akik vízummal rendelkeznek. Köszönöm. Thank you, Mrs. Gomez. Köszönöm szépen, Gomez asszony. Akkor visszaadom a szót a tanácsnak és utána a bizottságnak. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm Gomes asszonynak amit elmondott, és hát köszönöm a kérdést is. A megállapodás maga nem tartalmaz rendelkezést harmadik országbeli polgárok visszafogadásáról. Viszont a negyedik bekezdés értelmében a felek megállapodhatnak, külön visszafogadási megállapodást köthetnek, és ez tartalmazhat olyan kötelezettséget, amely harmadik országbeliekre vonatkozik. Bizottság. Köszönöm, nagyon keveset tudok ezt hozzátenni, elnök asszony. Az elnökségnek teljesen igaza van. A 34. cikk negyedik bekezdése tartalmaz egy hivaszkozást harmadik országbeli és hontalan személyekre, és arra kötelezi a feleket, hogyha ezt valaki kéri, akkor tárgyalások során állapodjanak meg egy olyan átfogó visszafogadási megállapodásról, ami kiterjed a harmadik országbeliekre és a hontalanokra, és jelenleg a harmadik bekezdés ezt nem tartalmazza, ezért um, ez a visszafogadási záradék ez nem ugyanaz, mint egy komplett uh, visszafogadási megállapodás, amely tart, 22 cikket tartalmaz, ez egy nagyon komoly csomag, kötelezettségvállalások sorát tartalmazza. Köszönöm szépen. Ha más nem kíván hozzászólni, akkor Gomes asszonynak adom vissza a szót. Akkor jól értem, hogy ha valaki hozzájárul a visszafogadási megállapodáshoz, illetve ha mi elfogadjuk ezt a megállapodást, akkor ezzel abba is beleegyezzünk, hogy lehet részletesebb tárgyalásokat folytatni a hontalan, illetve a harmadik országokbeli személyekről is. Bizottság. Köszönöm, elnök asszony. A 34. cikk negyedik bekezdése nem a e, tanácsi határozat része, de ez egy ilyen felhatalmazó záradék, ilyen típusú megállapodásokban szokott lenni ilyen záradék, amely kimondja, hogy a felek jövőre, hogyha valamelyik fél ezt szükségesnek tartja, megállapodhatnak egy teljes átfogó megáll- visszafogadási megállapodásban, amely már kiterjed a harmadik országbeliekre és a hontalan személyekre is. Tehát jelen pillanatban tulajdonképpen ezt egy kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy amennyiben szükségesnek tartja valamelyik fél, erről a jövőben lehet majd tárgyalni. Egy, hogyha tehát egy ilyen megállapodásról kezdődnek tárgyalások, akkor az majd visszakerül megint a parlamenthez. Ebben az esetben örömmel azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt a típusú keret megállapodást. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Már is megyünk tovább, rátérhetünk a következő napirendi pontra. Renata Weber, az előadónk egy másik visszafogadási eljárásról van szó, az EU és közép-amerikai országok közötti megállapodásról. Ha Libét arra kérték, hogy a 49. cikk harmadik bekezdése értelmében nyilvánítson véleményt. Ebben a bekezdésben van szó a bevándorlásról és egészen konkrétan a visszafogadási eljárásról a kérés, mi szerint eh, alakítsunk ki egy eh, álláspontot. Erre nem sok időnk van, mert a plenáris ülése már januárban eh, tervezett ennek az elfogadása, és miután 2003 óta zajlanak a tárgyalások, és most tíz évvel később kérik a parlament hozzájárulását, hát itt több kérdés felmerül. Először is több mindent tisztáznia kell a tanácsnak az egész eljárással kapcsolatban. Azután tisztázni kell azt is, hogy miért konzultálnak a együttműködési megalapodás 49. cikk harmadik cikke alapján a Libével, illetve az AFET szakbizottsággal a többi rész kapcsolatban. Milyen jogi következményei vannak ennek a megosztásnak a két szakbizottság között és nem csak a visszafogadási eh, kérdésekről, hanem a 48. 49. cikkről is eh, kérik a libe véleményét, tehát ide tartozik például a pénzmosás és egyéb kérdések. Először Weber asszonynak adom meg a szót, aki az ja ennek a témának, utána pedig eh, a tanács, illetve a külügyi szolgálat, valamint a bizottság képviselőjét is kérem hozzászólásra. Weber asszony. Köszönöm, elnök asszony. Valóban ez a megállapodás már a parlamenti tagbizottságok, a bizottság a tagállamok előtt van több mint tíz éve. Hát ennyit arról, hogy milyen gyorsan születnek meg ilyen megállapodások. Jó, persze ez egy nemzetközi megállapodás, ezt nemzeti parlamenteknek is el kell fogadni, tehát nyilván ehhez időre van szükség. Úgy tudom, hogy hát ebben a pillanatban a kérdésem az lehet, hogy élke még akkor, amikor hatályba lép majd ez a megállapodás. Hát reménykedem ebben, de azért aggódom is. Árnyék előadója voltam ennek a megállapodásnak az AFET-ben, és határozottan támogatom azt a jelentést, amely ott elkészült, és amely támogatja ennek a megállapodásnak a megkötését a libélben, ahogyan ő is mondta, itt tényleg az a helyzet, hogy csak a visszafogadási részével foglalkozunk a megállapodásnak, csak azzal a cikkel, amely kölcsönösséget ír elő a visszafogadás tekintetében az EU, illetve a közép-amerikai országok között. Szívesen meghallgatnám, hogy mit mond a tanács és a bizottság először, és majd utána reagálnék erre. Érdekel, hogy ők mit gondolnak a tovább lépésről, az eljárásról, és véleményük szerint hogyha megszületik, megköttetik ez a megállapodás, a visszafogadásra vonatkozó konkrét részre gondolok, akkor mennyire valószínű, vagy milyen időtávban gondolkodhatunk a víza könnyítés életbeléptetésével kapcsolatban. Köszönöm szépen, Weber asszony. Akkor először a tanács képviselőjének adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony és még egyszer köszönöm, hogy ezt a megállapodást is napirendre tűztál. Hát igen, elég sok időbe telt, hogy eljussunk odáig, ahol most tartunk. És valóban nagyon hosszú volt ez az idő. A parlament már többször is megadta a hozzájárulását de azután a tanács úgy döntött, hogy az eljárást két részre osztja, ahol ezt, ahogyan ezt Indonézia esetében már elmagyaráztam, ugyanez történt ezzel a megállapodással is. És ezért kérjük ismét a parlamentet, hogy járuljon hozzá a megállapodás megkötéséhez. Ezért vagyunk itt megint. Ami az eljárás kettőosztását illeti, ugye az előbb is beszéltem már erről, a visszafogadásra vonatkozó kötelezettség jogalapja a szerződés egy másik cikke, tehát az EU e működéséről szóló szerződés másik cikke a jogalap, a visszafogadás, illetve a többi rendelkezés tekintetében. Ez a megállapodás emellett tartalmaz más rendelkezéseket is, amelyek a belügy és az igazságügy területével függnek össze, de csak a visszafogadás jelent jogi kötelezettséget a felek részéről. Ezért fontos, hogy ennek meg legyen a megfelelő jogalapja a szerződésben. Az elfogadási eljárás kicsit eltérő, de hát szeretném kihangsúlyozni, hogy ez semmiképpen nem befolyásolja a parlamentnek azt a jogát, hogy el kell, hogy fogadja hozzá kell, hogy járuljon a megállapodás megkötéséhez. És hogyha megengedi elnök asszony, akkor most a jogi szolgálatunk képviselőjének is átadom a szót, aki a szakmai részleteket jobban el tudja magyarázni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán némi magyarázat eh, a tanácsi határozat miért írja le ezt a ketté osztást. Először is a tanácsnak az a véleménye, hogy a hozzájárulás nem csak a megalapodás szövegére vonatkozik, hanem a határozatokra is. És ezért fordultunk ismét most már harmadszorra a parlamenthez. még némi magyarázat a kettéosztáshoz. A megállapodás tartalmaz egy záradékot a visszafogadásról, és más bel- és igazságügy területére területével összefüggő záradékokat is, de ez az egy záradék tartalmaz egy konkrét jogi kötelezettséget, a többi az csak a politikai párbeszédre, együttműködésre vonatkozó rendelkezés és miután egy olyan záradék van, amely konkrét jogi kötelezettséget ír elő, meg kellett találnunk a jogalapot, megfelelő cikket a szerződésben, amelyre lehetett alapozni ezt a záradékot. Ez a 79. cikk harmadik bekezdése, ami előírja, illetve lehetővé teszi a visszafogadás területén az EU-s fellépést. És mivel a 79. Eh, cikk harmadik bekezdése az ötödik fejezethez tartozik, a 21. és 22. jegyzőkönyv érvényesít. Ezek a jegyzőkönyvek az Egyesült Királyságra, Írországra és Dániára az ő státuszukra vonatkoznak, és lehetővé teszik ezek a jegyzőkönyvek, hogy ez a három ország kimaradjon különböző jogi eh, jogszabályokból, vagy eh, nemzetközi megállapodásokból, amelyeket az EU köt. Ez azt jelenti, hogy a visszafogadási záradék, akár az Indonéziával kötendő, akár a közép-amerikai országokkal kötendő megállapodásban, ez a, ez a három ország nem vett részt a tanácsi határozat meghozatalában. Viszont részesei annak a határozatnak, amely a megállapodás többi záradékára vonatkozik. Tehát a tanács más összetételben e, fogadta el e, ezt a mm, határozatnak ezeket a részeit, és ezért, e, ezért volt szükség két külön határozatra. De ha megnézzük az preambulumot, a két határozat esetében, az utolsó preambulum bekezdés tartalmazza azt, hogy a két határozatot egymással párhuzamosan kell elfogadni, tehát ez megteremti a kapcsolatot a két határozat között. A tanácsnak az az álláspontja, hogy a tanácsi határozat két részre bontására azért van szükség, hogy összhangban legyünk az 21-es és a 22-es jegyzőkönyvvel, ami az EU elsődleges jogának a része. E köszönöm szépen, most pedig a külügyi szolgálat képviselőjét szeretném kérdezni. Itt van, megtaláltuk, köszönöm szépen. Kenneth Bale vagyok, én vagyok a közép-amerikai országok, illetve Mexikó felelős először, és sajnálom, hogy több mint tíz évbe telt, hogy újra ide jussunk, hogy ezt a nagyon fontos megállapodást megtárgyaljuk a közép-amerikai országokkal. A egyes megállapodásokat egyébként társulási megállapodások már túlhaladtak. Minden esetre a képviselőket szeretném arra kérni, hogy ezt a megállapodást próbálják meg most tíz év elteltével jóvá hagyni. Barozó elnök úr elutazott Közép-Amerikába, ahol a közép-amerikai integrációs csúcs találkozón részt vett a közép-amerikai állam és kormányfők újra arra kértek minket, hogy ezt a tíz éves megállapodást tárgyaljuk újra. Nagyon sajnálom, hogy ez tíz év után újra ide került az önök asztalára. A ratifikációk és jogviták hosszas folyamata után, a koreperben is foglalkoztunk ezzel, minden esetre megint elém, elismételném, hogy ajánlom ezt a megállapodást szíves figyelmükbe, és a SZIKA ideiglenes elnöke, a Panama elnöke is itt van velünk, a panamai képviselő is itt van velünk, úgyhogy esetleg őt is meghallgathatjuk. Most a bizottság, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hasonlóképpen az indonéziai ponthoz hasonlóan tehát egy olyan záradékkal rendelkezünk, amely egy széleskörű nemzetközi megállapodásba tagozódik be. Ennek a tartalma egyébként nagyon korlátozott, és összehasonlítható nagy mértékben azzal a megállapodással, amely Indonéziával foglalkozott, ez a saját állampolgárságú személyek visszafogadására vonatkozik. Itt különböző formalitások vannak érvényben, például, hogy megfelelő személyazonosító okmányokkal kell ellátni a visszafogadó személyeket, illetve hogy a felek közötti megállapodást ki kell terjeszteni bizonyos kötelezettségekre, aztán pedig van egy felhatalmazó záradék, amely lehetőséget biztosít arra, hogy egy teljes körű visszafogadási megállapodásról tárgyaljanak azok a felek, akik egyébként a harmadik állampol, harmadik országok állampolgáraira, illetve hontalanok befogadására vonatkoznak, és ha az Európai Unió úgy dönt, hogy ezen országok bármelyikével tárgyalni fog a visszafogadásra, a szokásos eljárást fogjuk követni, és a visszafogadási megállapodást az Európai Parlament elé tárjuk jóváhagyás céljából. Köszönöm szépen! Van-e bárki, aki szeretne hozzászólni a kollégák részéről, hogyha nem, akkor Weber asszony öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, én nagyra értékelem azokat a hozzászólásokat, amelyek elhangzottak. Természetesen a parlament nevében pedig azt az üzenetet szeretném küldeni, hogy valóban támogatni kívánjuk e megállapodás elfogadását, Jól lehet, azt kell mondanom, őszintén szólva, én úgy találom, hogy a technikai részletek különösen fontosak. Én jogászként ehhez hozzá vagyok szokva, de egyszerűen nem tudom, hogy hogyan magyarázhatnám meg közép-amerikai országbeli kollégáinknak, hogy ez a megállapodás, amelyről már tíz éve folynak a tárgyalások, megint itt van előttünk, most pedig van egy másik társulási megállapodás velük, amit öt év tárgyalás után sikerült végle lezárni, de az csak a kereskedelemre vonatkozik, ugyanis a politikai résszel kapcsolatban erre a megállapodásra van szükség. És amikor az egyik érvénybe lép, és a társulási megállapodás valamennyi tagállam jóvá hagyta, ez a megállapodás csupán arra a részre vonatkozik, ami a társulási megállapodással összhangban van. Szerintem ez mindenkit teljesen összezavar, ezt őszintén megmondom, úgyhogy szerintem a munkát talán az Európai Unióban egy kicsit máshogy kellene végezni. Ugyanis, hogyha még mindig megpróbálunk úgy tenni, hogy nem, mintha nemzetközi szereplőként lépünk fel, akkor ez igenis sokat számít. Ugyanis igen, 28 tagállamból állunk, ez rendben is van, de az Európai Unió ami nemzetközi szereplőnek tartja magát, úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban azért alapvető változásokra, strukturális vagy alkotmányos változásokra van szükség, de mindenképpen szükség van ezekre. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm Weber asszony. Erre nem szeretne senki reagálni, akkor ezt a napi rendi pontot is szeretném lezárni, és most pedig rátérünk a 12-es napi rendi pontra. A jelentéstevő itt van velünk, úgyhogy akkor azt gondolom, hogy folytathatjuk is a munkát. Az Európai Elfogató Parancs felülvizsgálatával fogunk most foglalkozni. Szere Latford Bárónő a jelentéstevő. Ez egy jogalkotási saját kezdeményezésű jelentés, amely a jelenlegi jogi keretrendszert próbálja javítani. Azt hiszem, hogy a szót akkor azonnal meg is adnám a jelentéstevőnek, aki a módosításokról fog szólni, majd pedig a kollégáknak is szót adunk, és ha a bizottság, illetve az elnökség is szeretne hozzászólni, akkor természetesen nekik is megadom a szót. Parancsoljon, Latford asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülök, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy válaszolhassak azokra a módosító indítványokra, amelyeket beterjesztettek a jelentéshez. 150 módosító indítvány szerepeltem be, néhányat én magam terjesztettem be, és nagyon sok hasonló volt ezek között, ami azt mutatja, hogy az árnyékjelentéstevők milyen nagy mértékben egyetértettek az európai elfogató parancsal kapcsolatos problémák tekintetében, és ahogyan ezt a korábbiakban is már elmondtam, nem ismert te ismételhetem elégszer, hogy mennyire gyümölcsöző volt ez az együttműködés, és nagyon aktív hozzájárulásokat kaptam kollégáim részéről. Szeretném azokat a kulcs területeket kiemelni, amelyekre a kompromisszumos indítványokban igyekszem odafigyelni. Először is, hogy milyen jogalkotási eszközzel foglalkozunk. Nyilván a jelentés címében szerepel a lényeg. Ez egy jogalkotási saját kezdeményezésű jelentés, tehát a bizottságot arra szólítjuk fel, hogy tegyen javaslatot egy jogszabályra. A kérdés az, hogy ezt most horizontális intézkedésekkel fogjuk megtenni, vagy pedig a, magát a keret határozatot fogjuk megnyitni, ezt egészen pontosan még nem tudjuk. Valószínűleg inkább a határozat, a keret határozattal kapcsolatos módosítást fogjuk választani, de ezzel kapcsolatban vannak aggájaim. Úgy gondolom, hogy ezzel megnyitjuk Pandora szelencéjét, és minden tagállam a végén a saját listájával fog előállni, hogy mit szeretne arra fölvenni, és az európai elfogató parancs szabályozása helyett pedig a kölcsönös elismerési rendszert fogjuk teljes mértékben megnyitni, úgyhogy meg kell próbálni egy kicsit a régi rendszerhez visszatérni. Jelentés tervezetemben egyébként egy horizontális rendelkezés javasoltam alapvető jogok arányosság, konzultációs mechanizmus, ezeket az elveket, alapelveket vettem bele a szövegbe, ugyanis az európai elfogató parancsal kapcsolatos problémák más kölcsönös elismerési eszközöknél is felmerültek. Ez az egyensúly hiánya miatt történik, ugyanis nagyon messzire jutottunk a bűnügyi együttműködés szerén az Európai Unióban például a nyomozói intézkedésekkel kapcsolatban, nyomozati hatáskörökkel kapcsolatban, aztán az ügyészségi hatáskörökkel kapcsolatban, és kitérünk egyes részletekre. Azt pontosan tudjuk, és ezt a bizottságban már sokszor elmondtuk, hogy még nem sikerült elég aktívnak lenni a jogi biztosítékok megerősítésében, ami az egyéni jogokat illeti, az eljárási jogok, illetve intézkedések tekintetében. Úgyhogy itt a probléma az, vagy a trükk az, hogy legyünk hatékonyak, ugyanakkor viszont biztosítsuk a jogokat is. Én például Sargentini asszony részéről beterjesztett módosítást nagyon hasznosnak tekintem, ő ugyanis azt mondja, hogy az összes kölcsönös elismerési eszköz esetében horizontális rendelkezést, illetve intézkedést alkalmazunk. Én ezt nagyon hasznosnak találom. Hogyha ez mégsem sikerül keresztül vinni, akkor pedig azt fogjuk javasolni, hogy magát a kerethatározatot módosítsák. Először megpróbáljuk tehát a horizontális módszert alkalmazni. Én azt remélem egyébként, hogy a kerethatározatot nem fogjuk megnyitni újra vita előtt. Remélem, hogy az árnyék jelentéstevők egyetértenek azzal, hogy a javaslat formulát elfogadják. A második terület, amivel foglalkozunk, ez az arányosság kérdése. Jelentésemben az arányosság vizsgálatát javaslom a kiadó tagállammal kapcsolatban, tehát azzal a tagállammal kapcsolatban, amely kiadja az elfogadó parancsot. Meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán szükség van-e az európai elfogató parancs kiadására. Nem csupán erre gondolok egyébként, hanem más kölcsönös elismerési eszközökre is vonatkozik ez. A kollégák egyébként arra összpontosítottak a módosítóikban, hogy az adott személy számára ez milyen kihatásokkal jár, milyen költségvonzatai vannak, illetve, hogy egyéb kevésbé szélsőséges eszközök is rendelkezésre állnak-e itt. Különböző tényezőket igyekeztem figyelembe venni. Aztán voltak, akik azt javasolták, hogy kettős arányossági ellenőrzést végezzenek, a végrehajtó államot a végrehajtó államnak adjuk meg a lehetőséget az elusításra. Én magam egy kicsit azért óvatos lennék, ugyanis azt gondolom, hogy ha túl messzire visszük a rendszert, és távol, eltávolítjuk a kölcsönös elismerés lényegétől, ezt azért veszélyesnek tartom, és azt gondolom, hogyha egy kölcsönös elismerési eszköz, mint például az elfogató parancs aránytalanná válik, az valószínűleg már az alapjogokat is sértheti. Úgyhogy én azt javasolnám a kompromisszumomban az, hogy a kiadó államban végezzék el az arányossági vizsgálatot, aztán gondolkozzanak el azon, hogy az információcsere, konzultáció alapján döntsék el, hogy egyetlen szükség van az intézkedés alkalmazására, mielőtt azt végrehajtják, majd pedig akkor az alapjogi visszautasítási lehetőség még mindig fennáll. Természetesen az arányosság ellenőrzése, illetve a konzultációs lehetőség, ezzel kapcsolatban a tanács és a parlament egyetért. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az a három pontos formula, ami a megfelelő kiegyensúlyozottságot biztosíthatja. Tehát arányossági ellenőrzés, konzultáció és az alapjogi elutasítási jogalap. Remélem egyébként, hogy az árnyék jelentéstevők hajlandóak lesznek majd ebbe az irányba tovább haladni. Aztán egy harmadik fontos terület, amit szerettem volna megemlíteni, ez az a probléma, ami az európai elfogató parancs tekintetében felmerül, hogy még az előtt perbe fogják a az állampolgárokat, mielőtt egyáltalán az ügy eljutna a peres eljárási készültségi helyzetbe. Szerintem ez egy komoly probléma, mert ahhoz vezethet, hogy az emberek nagyon hosszú időt töltenek előzetes letartóztatásban. Egyes kollégák módosítókat terjesztettek be, annak érdekében, hogy pontosan azért lehetne elutasítani bizonyos ügyeket, mert még nincsenek a perkészültségi állapotban. Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a perkészültség az egy alapvető fontosságú tényező, azért a jelentéstervezetemben is azt szerepeltetem. Úgy gondolom, hogy ezt úgy kellene megoldani, hogy azt biztosítjuk, hogy a minden egyéb lehetséges intézkedést először kimerítenek, ezért kell kiemelni a tagállamoknak azon kötelezettségét, hogy a kölcsönös elismerési eszközöknek az összes lehetőségét alkalmazzák. Remélem egyébként, hogy az európai elfogató parancs súlyából így lehet, el lehet majd venni, például bizonyítékok átadásával és egyéb nyomozati eszközökkel, tehát hogy adják át a bizonyítékot, ne pedig magát a személyt. Aztán ott van a konzultációs lehetőség, amely megpróbál arra rávilágítani, hogy az eset maga már a perkészültség állapotában van-e, Úgyhogy itt az egyéb kölcsönös elismerési eszközök alkalmazására lehet törekedni, majd pedig a konzultációs mechanizmussal meg lehet vizsgálni, hogy milyen felkészültségi állapotban van maga az eset. Természetesen a nemzeti jogi rendszerek nagyon eltör, eltérnek egymástól, de ami alapvető fontosságú az európai elfogató parancs kerethatározatában, az az, hogy az átadás a bűnügyi ítélethozatal érdekében történik meg, nem azért, hogy valakit kihallgassanak, vagy hogy valakit hosszú időn át előzetes letartóztatásban tartsanak. Ezért azt mondanám, hogy itt inkább a konzultációs eljárásnak van jelentő szerepe, annak érdekében, hogy tájékoztatást adjanak arról, hogy maga az eljárás milyen szakaszba jutott. A végrehajtó hatóság pedig, ha nem elégedett az arányossággal kapcsolatban, a perkészültséggel kapcsolatban, akkor még mindig ott van, hogy az emberi, illetve alapvető jogi alapon elutasíthatják magát ezt a kérést. Szerintem nem szabad konkrét lépésekkel tovább bonyolítani az ügyet. Néhány egyéb területet is szeretnék megemlíteni, amelyekre vonatkoznak módosító indítványok, már említettem az előzetes letartóztatást. Ezt szeretnénk nagyon komolyan kiemelni, ugyanis nagyon gyakran az előzetes letartóztatás túlságosan hosszú ideig tartó előzetes letartóztatás, vagy rossz körülmények között történő előzetes letartóztatás a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat tudja alásni. Szerintem ezt a problémát nem szabad figyelmen kívül hagynunk, és azt szeretném, hogyha a bizottság egyébként ezzel foglalkozna, ez már nagyon régóta aktuális ugyanis ez a bizalmat lényegesen alá tudja ásni, és muszáj vele foglalkozni. Ezen kívül jó magam is módosítókat terjesztettem be a kollégákhoz hasonlóan, annak érdekében, hogy védőügyvédek hálózatát alakítsuk ki, és hogy megfelelően képezzük ki a jogászokat. Azt gondolom, hogy ez olyan kulcsterület, amelyel muszáj foglalkoznunk annak biztosításában, hogy az Európai Uniós igazságszolgáltatási jogérvényesülésének térsége megvalósuljon. Az a szándékom, ami egyébként eléggé előrehaladott állapotban van, hogy kompromisszum kompromisszumos indítványokat fogok javasolni. Holnap fogunk találkozni az árnyékjelentéstevőkkel, és azt remélem, hogy előrelépéseket tudunk elérni, és a kollégáknak lesz lehetőségük addig megnézni a szavazásokat, illetve a módosítókat. Január 13-án fogunk egyébként itt a Libében szavazni. Vannak olyan pontok tehát, ahol talán egy kicsit meg kell majd győznöm a kollégákat a megközelítésemről, a javaslatcsomagomról. Minden esetre minden kolléga terjesztett be módosító indítványokat, amit én borzasztó hasznosnak találok, és remélem, hogy ez majd megmutatja, hogy milyen irányba haladjunk tovább. Köszönöm. Mrs. Latford. Uh, Köszönöm szépen, Latford asszony. Sargentini asszony kért még szólt árnyékjelentéstevőként, és én is árnyékjelentéstevő vagyok a néppárt nevében. Szeretnénk majd néhány rövid ö, szót szólni. Többször elhangzott azt, hogy az egyik legfontosabb ö, jogi eszköz az igazságügyi, belis igazságügyi együttműködésben az európai elfogadó, elfogadó parancs, tehát ez, itt az igazságügyi együttműködésről van szó a bűnügyi kérdésekben. Latford az, hogy megjegyzésére visszatérve, nagyon fontos szem előtt tartani azt, hogy itt bűncselekményekről van szó, tehát ezt az eszközt akkor kell alkalmazni, amikor bűncselekmény esete merül fel. A kölcsönös elismerés elvére alapul az európai eh, elfogató parancs, mivel itt egy eh, kölcsönös elismerésen alapuló eszközről van szó. Fontos eh, szem előtt tartani azt, hogy nem szabad a kölcsönös elismerés elvét kockára tenni, illetve veszélyeztetni. Önöket hallgat hallgatva úgy éreztem, hogy önök is osztoznak ebben a véleményben. A jelentéstevő hozzálátást teljes mértékben támogatom, szinte az összes kérdésben, amelyről szó volt, beleértve ami az arányosság elvét illeti, illetve a fogvatartás kérésének kezelését, mi nyitottak vagyunk a kompromisszumokra, és egyetértek a jelentéstevő megközelítésével. Az összes kérdésben természetesen lesznek olyan módosítók, amelyeket nem fogunk tudni majd elfogadni, de teljességében tekintve ezt az anyagot sikerül majd megoldást találnunk, és követni tudjuk a jelentéstevőt. Szippel asszony. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, hogy áttekintést adott az összes részletről. Módosítókat nyújtottunk be annak érdekében, hogy javítsunk a helyzeten. Nem térek ki az összes részletre, hiszen bizonyos kérdésekben ugyanazt gondoljuk, más kérdésekben nem. A vita középpontjában egy olyan aspektus áll, amelyről nem vagyok meggyőződve, hogy ezt horizontális megoldásokkal lehetne megoldani, azzal, hogy megnyitjuk az európai elfogadó parancsot. Kifutunk az időből, és a polgárok világos szabályokat várnak. A probléma az, hogy itt egy európai intézkedésről van szó, egy európai elfogadó forgatóparancsról. A gyakorlatban viszont, és ezért van vita, tehát gyakorlatban az a helyzet merül fel, hogy itt csak a kölcsönös elismerés léphet fel, tehát létezik egy európai eszköz, de nemzeti megvalósítások, nemzeti rendelkezések, és azt gondolom, hogy ez zavart kelt. Nem csak ami a szakmai szereplőket illeti, hanem a polgárok körében is. Függetlenül attól, hogy bekapcsolódtak-e az egyik vagy másik intézkedésbe. Tehát bármilyen is a polgárok helyzete, ha támogatják az Európai Uniót, vagy esetleg kritikával életik, ők azt szeretnék látni, amikor európai intézkedésekről beszélünk, hogy közös, harmonizált standardok léteznek, és ezekkel mi sajnos nem rendelkezünk. Én pedig azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb témája a vitáknak, és nagyon fontos a különböző standardok elfogadása, hiszen ezek léteznek az Európai Unióban. Tehát ezen az intézkedésen javítani, javítani kell, segíteni kell az együttműködést az igazságügyi együttműködésben, de nagyon nehéz az eljárások harmonizálása, hiszen a tagországi helyzetek nagyon más képet mutatnak. És meg kell vizsgálnunk a részletek mellett azt, hogy lehetséges-e az egyik vagy másik módszerrel a helyzeten javítani, annak érdekében, hogy közös standardokat tudjunk kidolgozni, és természetesen, amikor európai intézkedésekről beszélünk, akkor nem csak az elfogadás eljárása, hanem a védelemhez való jog nagyon fontos, hogy megfelelő figyelmet kapjanak. Nem tudom, hogy ezeket hogyan tudnánk megoldani, de feltétlenül szükséges megvizsgálni az említett pontokat. Hiszen egyébként a polgárok nem fogják az európai intézkedéseket elfogadni, ha csak nemzeti szabályokra támaszkodunk. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök Sargentini asszony. Köszönöm, elnök asszony. Két kérdéssel szeretnék foglalkozni, egyrészt az arányosság ellenőrzéséről abban az országban, akitől azt várják, hogy a gyanúsítottat szolgáltassa ki. Én először az arányossággal kezdeném. Adok, mondok egy példát arra, hogy miért gondolom azt, hogy nem elég az emberi jogi helyzet megvizsgálása. Amsterdamban létezik egy holland, mondjuk ül a teraszon, jointot szív, ez megengedett, és kávézik. Jön egy svéd turista, csatlakozik hozzá a kávézóban, és megkérdezi azt, hogy hol vásárolta a jointot. Az amsterdami állampolgár azt mondja, hogy a harmadik utca innét, ott van egy coffee shop, ott lehet ezt megvásárolni, a svéd turista megvásárolja a jointot, leül a holland polgár mellé, kér egy kávét, utána elkezdenek beszélni, címet cserélnek. Azt mondja a svéd, hogy amikor legközelebb Stokholmban jársz, látogass meg engem. A polgár hazautazik és letartóztatják Stockholmban, mivel hasis szállított. Elkezd pánikolni, és megadja a mellette ülő Amsterdami címét, aki nem, nem adta el neki ezt a az anyagot, hanem csak megmutatta, hogy hol lehet megvásárolni, és az amsterdami európai letartóztató parancsot kap a címére, és Svédországba kell utaznia azért, mert azzal vádolják, hogy illegális anyagot árusított hasist. Azt gondolom, hogy az arányossági tesztre feltétlenül szükség van. Svédországban nagyon kellemesek a börtönök, nincsen probléma az emberi jogi helyzettel, de az arányosság igenis probléma itt ebben az ügyben. De ez csak egy példa, tehát éppen ezért nagyon fontos mindkét oldalról megvizsgálni az arányosság elvét. miért nem ment Svédországba, mondjuk az Amsterdami, kiderült, hogy egy szíriai menekült volt, akit éveken keresztül Szíriában tartottak börtönben, és hogyha visszaszállítják Szíriába, akkor ott megölték volna. Egyébként ő elment volna Svédországba. Ami a jogalkotás javaslatot illeti, azt gondolom, hogy egy szöveget kell kidolgoznunk, amely egyértelműsíti azt, hogy vagy megváltoztatjuk az európai letartó elfogató parancsot, vagy horizontális intézkedéseket keresünk, de ezt egy éven belül meg kell tennünk, és én szeretném, hogyha ebben a jelentésben egyértelmű nyelvezeten fogalmaznánk, miszerint az Európai Parlament jogalkotási javaslatot kér, vagy csak ebben a kérdésben, vagy horizontális módon, de ezt egy éven belül szeretnék bemutatni. Tehát nagyon fontos, hogy ne pusztán egy adathalmazban végezze ez a dokumentum, és kiderüljön mondjuk egy év eh, múlva, hogy semmi nem történt, és mondjuk szerint nagyon jó jelentése nem eredményezte az általunk várt eh, változást. Elnök, köszönöm szépen, de jó, de jó úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnök és az árnyék jelentéstevőknek a vitáért, hiszen itt bizonyos jelenségre hívják fel figyelmet. Zippel asszony tényleg rámutatott az érzékeny pontra, hiszen nincsen harmonizáció jelenleg Európában, nagyon alapvető jogokat illetően az eljárásban. Reding asszony tegnap itt járt nálunk a szakbizottságban, és beszélt uh, a jogsegélyhez való jogról például, és ez a pont itt kapcsolódik a javaslathoz is, illetve az Európai elfogadó Parancshoz. De a jogsegélyt még nem sikerült elfogadni. Elkezdtük a munkát, de senki nem várja azt, hogy még a mostani mandátum alatt ezt teljes mértékben elfogadjuk. Tehát itt teljesen más helyzetekkel van dolgunk, ezen kívül pedig az a vita, amit Reding asszonyjal folytattunk tegnap, a Romániában készült javaslatról, ami a korrup- politikai korrupciót érint, mi szerint ezt nem tekintik a jövőben bűncselekménynek, akkor a, gyakorlatilag ez vajon mit jelent? Mit jelent? Ha például van egy korrupt hatóság az egyik tagországban, akik európai elfogató parancsot kérnek egy másik tagországtól, azt, hogy ők ezt megvalósítsák, akkor természetesen ennek örülhetünk, hiszen kölcsönösen elfogadjuk egymás döntéseit, de ez a valóságban azonban nem így van. Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a tagországok között jelentős különbségek feszülnek, és nem ennyire egyszerű a dolog, hogyha pusztán a kölcsönös elismerésre támaszkodunk. Ami a tartalom többi részét élt, én nem ismétlem meg a módosítóimat, de a zöldekhez hasonlóan gondolkodom a legtöbb kérdésben, kivéve azt, hogy nem vagyok meggyőződve a horizontális munkáról, illetve az eszközökről, tehát erről még meg kell, hogy győzzenek a zöldek. Egyenlőre az Európai Bizottságtól azt várom, hogy egy éven belül tegyen javaslatot az Európai Elfogadó Parancsra, és hogyha csak az európai elfogadó parancs módosítását tervezik, akkor ezt a bizottságra bízzuk, de egyértelmű üzenetet kell küldenünk, és várom a kompromisszumos módosítókat majd holnap az árnyékjelentéstevők ülésén. Elnök asszony, Romero López asszony. Köszönöm szépen. Én pontosan De Jong hasonló dolgokat szeretnék elmondani, ugyanis nagyra értékelem Szalalátford munkáját, de úgy tűnik számomra, hogy ez nem lesz elég. Ugyanis az arányosság kérdésével kapcsolatban nagyon gyenge a jogalap, és azt gondolom, hogy valóban vannak olyan országok, amelyek nem tekintik bűncselekménynek azokat a helyzeteket, ahol, amelyek más országokban pedig annak számítanak. És tulajdonképpen az történik, arról van szó, hogy a súlyos bűncselekmények listája, amelyek a kerethatározatban is szerepelnek, nagyon sok pontosítási probléma merül fel. Ezért Szeretném azt gondolni, hogy azok az intézkedések, amelyeket Sarah Latford javasol a jelentésében elegendőek lesznek, de sajnálatos módon azt gondolom, hogy egy év múlva egy kimerítő értékelést kellene végeznünk azzal kapcsolatban, hogy a kiadott elfogató parancsokkal kapcsolatban milyen lépések történtek, hatékonyak voltak-e, ugyanis ott vannak a súlyos bűncselekmények, ahol a pontatlanság túlságosan elterjedt. Sajnálatos módon ezért azt gondolom, hogy meg kellene ezt a kerethatározatot reformálni a jövőben, ugyanis ha ezek az intézkedések nem elegendőek, amelyekre egyébként nagy szükség volna, akkor nem fogják enyhíteni az alapproblémát. Ezért azt gondolom, hogy tudnunk kellene, hogy egy év múlva mondjuk milyen eredményekkel rendelkezik, rendelkeznek ezek az ajánlások, hogy elegendőek-e, ugyanis véleményem szerint nem lesznek elegendőek. Nincsenek olyan bűncselekmények, amelyek egymással párhuzamba állíthatóak az, azokkal kapcsolatos ítéletekkel kapcsolatban párhuzamba állíthatóak. Ezért azt gondolom, hogy ha szeretnénk a pontossághoz közelíteni, akkor ez, az, ez a lényeg, tehát pontosítanunk kell ezeket a lépéseket annak érdekében, hogy megvalósítsuk szándékainkat, a horizontális megközelítés egy első lépés lehet, és nagyon hálás vagyok egyébként Sarah Latford munkájáért, úgy hiszem, hogy a helyes irányba halad, de egyelőre nem elég. Én úgy gondolom, hogy a kerethatározatot igenis meg kell reformálni, annak érdekében, hogy nagyobb pontossággal, precizitással tudjuk kezelni a kiadatási helyzeteket. Köszönöm szépen! Uh, Köszönöm szépen Romero López asszonynak. A bizottsághoz fordulok, kérdezem, hogy kívánnak-e hozzászólni. Nem? Akkor visszaadom a szót Latford asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Azért jó lenne, hogyha a bizottság is hozzászólna. Tegnap itt volt Reding bizottsági alelnök asszony, és beszélt arról is, ami illeszkedik ehhez a jelentéshez. Megkérdeztük, hogy terveze a bizottság valamilyen horizontális jogszabályt, és igazából nem kaptam erre választ, tehát hogy túl sok kérdést kapott egyszerre, és nem tudott minden konkrét kérdésre válaszolni a biztos asszony fel fogjuk szólítani azonban a bizottságot arra, hogy adjon választ, mert van egy keret megállapodás a bizottság és a parlament között, amely szabályozza a feltételeket, tehát egy saját kezdeményezési parlamenti jelentésre köteles válaszolni a bizottság a Lisszaboni szerződés alapján. Judith Sargentini által elmondottakat is figyelembe fogjuk venni. Egy évvel a határozat, vagy a parlamenti állásfoglalás, a jogalkotási állásfoglalás elfogadásán belül választ kell, hogy adjon a bizottság. Egyetértek tehát azzal, hogy igenis legyen egy határidő. remélhetőleg ugye el fogjuk fogadni ezt a jelentést, és már a következő parlamentben, amelynek remélhetőleg én is megint tagja leszek, majd folytogatjuk tovább a bizottságot, igenis, folyamatosan elmondjuk, hogy köteles a bizottság válaszolni, és egy éven belül köteles a jogalkotási javaslatot beterjeszteni ezt majd bárki lesz majd az alapjogi és igazságügyi biztos, az ő meghallgatásán is ezt fel fogom vetni. Ugyanis nem csak azért készül az jelentés, hogy valamit csináljunk, ez nem célú, hanem konkrét választ akarunk kapni erre. Ezért a bizottságot mindenképpen reflektorfénybe fogjuk hozni, hiszen a mi lehetőségeinknek megvannak a korlátai, a bizottság kell, hogy előálljon jogalkotási javaslattal, és valamennyien egyetértünk, az összes politikai frakció egyetértett abban, hogy ez egy sürgetően megoldásra váró probléma, mert az európai elfogató parancs működését nem szabad, hogy kisiklassuk. Azt hiszem, ebben egyetértettünk. Kicsit a hangsúlyok és a taktikai megfontolások eltérőek, de gyülekeznek olyan erők, akik alapvetően alá akarják ásni, tönkre akarják tenni az elfogató parancsot és a többi kölcsönös elismerésre alapuló jogszabályt. Tehát valamilyen tisztességes módon biztosítani kell azt, hogy képesek legyünk demonstrálni, megmutatni azt, hogy nem engedjük az egyéni jogok és az alapszabadságok csorbítását, és ezzel kapcsolatban egyre nagyobb problémával szembesül becsülünk, ahogyan ezt a kollégáim is elmondták. Birgit eh, Szippel egy olyan problémáról beszélt, ami eh, természetesen benne van a közös eh, elismerési rendszerben. A nemzeti szabályok alapján járnak el sokszor a tagállamok, és egyensúlyt kell találnunk a harmonizáció, ami más, mint az egységesítés. A harmonizációval megpróbálunk minimum standardokban megegyezni, amelyeket az összes tagállami büntető törvénykönyvben figyelembe vesznek, és ez nem azt jelenti, hogy egy, egyetlen egy közös európai büntető törvénykönyvünk lenne, ez, ez nem is lehetséges, és szerintem nem is kívánatos. Csak azt akarjuk biztosítani, hogy a rendszerek interoperábilisak le, legyenek, és tisztelet, tisztességes és hatékony büntető igazságszolgáltatási rendszerek működjenek. Szipel asszony említette a három eljárási jogi jogszabályt, én eh, Antonescu eh, kolléganőmmel a harmadiknak voltam az előadója, és most az Európai Bizottság készül egy új csomag előterjesztésére. Szerintem ez már eh, legalább egy évtizede meg kellett volna tennie, de mindegy, most legalább végre történik valami, lesz előrelépés, és ezt el kell ismernünk és támogatnunk kell. Judit Sargentini említette hogy elmondta, hogy mi az ő álláspontja, és ezt nagyon jó példával, egy érdekes példával illusztrálta azt, hogy miért tartja szükségesnek azt, hogy legyen arányossági teszt a végrehajtó tagállamban is. Szerintem itt egy kicsit már túl egyensúlyoznánk a a helyzetet a kölcsönös elismerés elvével kapcsolatban. Lehet, hogy amikor majd előre lépünk és tovább erősítjük az egyéni jogokat az EU eljárásjogi jogszabályaiban, akkor egy kicsit eh, kevésbé fogjuk kihangsúlyozni az alapjogokra épülő elutasítási indokokat. De én úgy gondolom, hogy a szükségesség és az arányosság eh, mindenképpen eleve implikálva benne van a különböző emberi jogi jogszabályokban, tehát az arányosság elve, az eleve minden alkalommal érv kell, hogy érvényesüljön minden jogszabályban, úgyhogy remélem, hogy támogatni fogják a csomagnak ezt a két részét, tehát az arányossági teszt a kibocsátó államban, konzultációs mechanizmus, amikor is a kibocsátó állam köteles, hogy válaszoljon a végrehajtó tagállam kérdéseire, beleértve azt is, hogy szükséges-e vagy fontos-e ez az eszköz, és hogy hol tart az eljárás. És nem kielégítő a válasz, akkor még itt van ez a e, lehetőség, az elutasítás, amit e, nem szabadna visszarélni a tagállamoknak, hogy használják ezt az eszközt. Az Egyesült Királyságban 2003 e, óta támogattuk ezt, amikor is elfogadásra került az Európai Fogató Parancs, és megalkottunk olyan jogszabályokat, amelyek lehetővé teszi, hogy a bíróság elutasítsa a kiadatást, hogyha valakinek a, hogyha jogsérelmet szenvedne ezáltal a gyanúsított. Ez az egyik indok, annak, hogy ez ilyen központi helyet kap e, a jelentésemben. Igen, és bátorítani kell a nemzeti bírákat arra, hogyha már minden lehetőséget kihasználtak, akkor itt még van egy ilyen utolsó lehetőség, az elutasítás e, lehetősége. Ez benne kell, hogy legyen, mint egy e, utolsó lehetőség. Ez fontos pillére ennek az egész rendszernek, ugyanúgy, mint az arányosság elve. És végül, elnök asszony, nagyon is üdvözlöm azt, amit ön mondott, és örülök annak, hogy szinte mindennel egyetértett az én hozzászólásomban. Nincsenek alapvető véleménykülönbségek egyik árnyék előadóval sem. Itt csak pontosan el kell döntenünk a megfogalmazást, a szöveget, amelyet azután együtt el tudunk fogadni, és ebéd körül majd a kompromisszumos szöveg tervezetemet küldöm, eljutatom a kollégákhoz, amit majd holnap meg tudunk vitatni, legalábbis a kompromisszumok többségében egyet tudunk érteni, véleményem szerint, és eléggé zökkenőmentesen eh, jutunk el majd a január 13-i szavazásig. nem nincsenek túl nagy elvárásaim azért. Persze tudom, hogy van egy-két olyan kérdés, amiben nem tudtam meggyőzni teljesen a kollégákat, de a kérdések többségében igen. Köszönöm, Latford asszony. Ahogyan ön is említette, január 13-án lesz a szavazás. Ez egy rendkívüli ülésünk lesz Strasbourgban. Az árnyék előadók holnap véleményem szerint majd jó kompromisszumra fognak jutni. Köszönöm kollégáknak az együttműködést. Még van egy kis időnk a szavazásig, ugyanis háromnegyed 11-kor lesz a szavazás, ezért most meg kell szakítanom az ülést, meg kell várnunk azokat a kollégákat, akik szeretnének részt venni a szavazásban. Ezért az ülésünket 10 óra 45-kor folytatjuk majd. Hello everybody. Köszöntök mindenkit. Folytassuk a szakbizottsági ülésünket. Rátérünk a szavazásra. Az első jelentés, amiről szavazunk, az euró és az egyéb pénznemek hamisítással szembeni büntetőjogi védelme. McIntyre asszony az előadó. McIntyre asszony kíván-e szólni? Nem. Köszönöm, csak annyit szeretnénk mondani, hogy az árnyék előadókkal remek volt az együttműködés, ezt nagyon köszönöm, és remélem hogy viszonylag gyorsan végig megyünk a szavazáson, és jövőre kezdődnek a három oldalú egyeztetések. Akkor átérünk a szavazásra. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös módosítót visszavonták, 36-os mellette, ellene, ezt ellenőrizni kell. 36-ost elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 igen, 16 nem szavazattal elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, ellenőrizni kell elektronikusan, mert nem emelik fel a kezüket. Tehát a 38-as módosítóról megnyitom a szavazást. Bezárom. 40 igen, 3 nem. Kérem, hogy emeljék fel kezüket a kollégák, másképpen folyton elektronikusan kell szavazunk. 39-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene ellenőrizni kell. Az ötös kompromisszumot megnyitom a szavazást. Huszonhét igen, 19 nem, tartózkodás nem volt, tehát elfogadtuk. Ekon 5 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ekon 6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Következő hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő hármas mellette, ellene. Még egyszer mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44 mellette, ez azonos, de szavaznunk kell a 44-es, 45-ösről, ezek azonosak, tehát 44-es, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os az okafogyott, akkor a 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ekon 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette, ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ekon 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ekon 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ekon 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a preambulum 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene. Ellenőrizni kell a 12-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 igen, 23 nem, elfogadtuk. jegyzőkönyvbe ezt rögzítjük, de nem változtatunk a szavazás eredményén. Ekkon egy mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ekon 2 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös. Jó, akkor megnyitom a szavazást a 14-es módosítóindítványról. Lezárom a szavazást. 25 igen, 22 nem, tehát elfogadtuk. Megyünk tovább. 15-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő Ekon 3 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as, 21-es azonosak mellette, nem elnézést, a 20-asról nem kell szavazni, ez okafogyott, akkor, akkor egyikről sem kell. Tehát a kettes kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az Ekon 4-es okafogyott, 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum, ez benne van az 1-es és a 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szavazunk a módosított szövegről elektronikusan. Kérem, hogy elektronikusan szavazzanak, megnyitom a szavazást. Lezárom most a szavazást. 46 igen, senki nem szavazott nemmel, kettő tartózkodás. És most szavazunk ugye a tárgyalások megkezdése a tanácssal. Itt 31 igen szavazatra van szükségünk. Lezárom a szavazást. Egyértelmű 46 igen szavazat, senki nem ellenzi, kettő tartózkodás, gratulálok McIntyre asszonynak. Következzék akkor az Európai Uniós menetrend a homofóbiai, szexuális nyúltságon, stb. jelentésre jelentéstevő, köszönöm szépen nagyon gyorsan, mondja Luna Csekasszony, Nagyon szépen köszönöm a zárnyek jelentéstevőknek a konstruktív együttműködést ebben a témában. Tudom, hogy ez eh, számos frakcióban nehézséget jelentett, de azt gondolom, hogy mégiscsak sikerült jó kompromisszumra jutnunk. Ezért tehát minden árnyék jelentéstevőnek köszönöm az együttműködést, a támogatást. És szeretnék hivatkozni arra a szövegre, amely a Nőjogi Bizottságból érkezett, ott úgy találtuk, hogy a legtöbb módosító, amelyről a Nőjogi Bizottság szavazott, már szerepeltek az eredeti szövegben is. Számos elem volt, amit szeretnénk bevenni a szövegbe, vannak tehát ilyen módosítások a szavazólistán is. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök asszony, köszönöm Lunacek asszony. Kezdjük akkor ötös módosító mellette. Ellene. Ezt ellenőriznünk kell. Ötös módosító, elektronikusan szavazunk. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 22-25 arányban.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 ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A hetes javaslat okafogyottá vált, 14-es jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 9-es javaslat okafogyottá vált 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 18 es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Húszas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es javaslat okafogyottá vált, 22-es jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Nyolcas javaslat jön. Nyolcas javaslat mellette, ellene, tartózkodás. Tehát nyolcas javaslat mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os javaslat mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 2-es 26-os módosító, ellenőrizzük a 25-öst, azt mondják, rendben, akkor ellenőrizzük. 25-ös módosítóról az elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom. 31-13 arányban jóvá hagytuk. Jön akkor a 26-os módosító. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes javaslat mellette ellene tartózkodás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 ellene, tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette, ellene, ezt ellenőrizni kell, 42-esről szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 22-24 arányban elutasítottuk. 43-as jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a javaslat mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, B javaslat, ez okafogyottá vált. Jön akkor a záró szavazás, elektronikus szavazással, a szavazást megnyitom. Lezárom. 40 mellette, 2 ellene 6 tartózkodás, elfogadtuk. És gratulálunk a jelentéstevőnek Lunacek asszonynak. Next item. Következő napi rendi pontunk jön, az utolsó szavazásunk ma. A bűncselekményekből származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztása és elkobzása. Makovai asszony, tessék! Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevő kollégáknak, a kemény munkáért, jó tanácsaikért, és el szeretném mondani azt, hogy a litván soros elnökség nagyban segítette a munkát, és sikerült lezárnunk a trialógust. Személy szerint nem tudtam elérni az összes tervezett célt, de sikerült bizonyos előrelépéseket tenni, tehát egy olyan szövegünk van, amelyel mindenki egyet tudott érteni. Elnök, köszönöm szépen, Makovály asszony. A végső szavazásra térünk át. Egyetlen szavazási pont. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 44 mellette, egy ellene, egy tartózkodás mellett. Gratulálok a jelentéstevőnek. Elfogadva. Ennyi lett volna a mai szavazás, a délelőtti rész. Az összes többi napi rendi pontot el kellett, hogy halasszuk, és három órakor folytatjuk a munkát a litván soros elnökséggel. Köszönöm szépen, kedves kollégák!